Kérem, foglaljanak helyet, hölgyem és uraim. Kedves kollégák, tíz nappal azóta, hogy a Haiyan Typhoon több mint 300 km órás sebességgel elpusztította a Fülöp-szigetek egy jelentős részét, több százezer túlélő helyzete továbbá is drámai, ismerik önök is a képeket, emberek, akik nem jutnak ivóvízhoz, él, ivóvízhoz élelemhez, és szabadban töltik az éjszakát. Elkezdődött a segítségnyújtás, de hát el kell, hogy mondjam, hogy a katasztrófa által pusztított területek időnként még nem élhetőek. Elképesztő, elképzelhetetlen káosz uralkodik ott vannak a segítők, akik romokkal küzdenek, és továbbra is számtalan embert hiányulnak, újra és újra halottakat találnak, túlélésért küzd szinte mindenki. Az ország rászorul a külső segítségre, a nemzetközi közösségnek mindent el kell követnie annak érdekében, hogy az embereknek most azonnal segítsen, amilyen gyorsan csak lehet ahhoz, hogy felépítsük a városokat, falvakat, vagy felépítsük a városokat, falvakat, rászorulnak a szolidaritásunkra. Az Európai Unió mind humanitárius, mind pedig hosszú távú támogatást kilátásba helyezette, de azt gondolom, hogy a drámai helyzetből kiindulva többet kell tennünk. 11 millió emberről beszélünk valójában, olyanokról, akiket érintenek a tájfunk következményei drámaiak a számok. 660 ezer ember veszítette el a házát, hajléktalanné vált szó szerint. A nemzetközi vörös karaszt adatai szerint még mindig 200, még 22 az ember hiányzik. Önök is olvasták a különböző számunkat, tehát messze 2500 fölött van a halottak száma, de a segélyszervezetek azt is állítják, hogy biztos, hogy a végső szám sokkal magasabb lesz. Most pedig az Európai parlament nevében szeretném az érintetteknek elmondani, hogy parlamentként mindent elkövetünk, amire képesek vagyunk, hogy segítsünk az ország újjáépítésében. Hölgyeim és uraim, azt hiszem önök is osztják az én érzéseimet, a szolidaritásról van szó, szolidarizálunk az áldozatokkal, a családtagokkal. Kérem, hogy egy percben emlékezzünk állva ezekre az emberekre. Herzlichen hát, Dank. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, örülök annak, hogy a mai plenáris ülésen 150 diák is leglátogat bennünket, 33 országból érkeznek. Ők az Euronest Skola 2013 résztvevői. Üdvözlöm Önöket! Két napon keresztül a fiatal lányok és urak EU országból, Azerbajdzsánból, Örményországból, Belorussziából, Ukrajnából, Moldáviából eljöttek ide az Európai Parlamentbe, hogy a keleti partnerség központi témáiról folytassanak vitát. Fiatal emberek, ha részt vesznek a demokratikus akaratképzésben, az egy fontos dolog, az energiahatékonyság és számos más témát felvetettek. Nagyon Örülök, és köszönöm szépen, hogy ezen tényleg részt vettek. Köszönöm az élénk vitákat, amelyről hírt kaptunk. Azt mondták nekem, hogy elkötelezetten, szenvedélyesen vitatkoztak, és semmivel sem maradtak le itt a parlamenti képviselők mögött ebben a tekintetben. Sok köszönöm szépen, és minden jót kívánok a jövőre nézve október 24-én félbeszakított ülést ezzel újra megnyitom. Stia úr egy kérdése következik most. Gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče, jutros je oko 100 tisuća ljudi prošlo... Köszönöm. Elnök úr, ma reggel 100 ember menetet keresztül Vukováron arra emlékeztek, hogy hogy a város 22 évvel ezelőtt elesett Vukovárra emlékeztek, most először emlékszünk erre, mert a Horvátország az Európai Unió tagjává vált. Ezért van az, hogy horvát vendégeink részt vesznek a mai ülésen, vendégként fönt a vendégeknek fenntartott sorokban. Szeretném őket üdvözölni, és szeretném, hogyha mindannyian tisztelettel és emlékkel adóznánk a Bukavárban elesettek emlékének. Remélhetőleg most már egy békés Egyesült Európában élhetünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Stír úr. A jegyzőkönyvet és a 24-i ülés szövegei hozzáférhetőek van-e kifogásuk ezzel kapcsolatban? Ha ez nincsen, akkor ezzel a jegyzőkönyvet elfogadtuk. Most pedig közlemények következnek. A Német Szövetségi Köztársaság hatóságai tájékoztattak, hogy Gabriele Stanert október 30-ai hatállyal 2013-ban, illetőleg Hiltrud Bayert október 31-ével megválasztották Towner asszony, Weisgeber asszony helyére lép, a másik pedig eh, Brantner asszony helyére. Az általános választások bevezetésére vonatkozó előírás értelmében, illetve a negyedik és, és e- első bekezdés értelmében itt az ügyrendünk kapcsán elmondhatom, hogy eh, Stánor asszony megválasztását október 30-ával és Breyer asszony választását 31-ével üdvözöljük. Stánor és Breyer asszony az ügyed második bekezdése értelmében teljes joggal részt vesznek az ülésen. Amíg eh, nem támadják meg az említett mandátumot, és feltételezve, hogy korábban írásban nyilatkoztak arról, hogy nincsen olyan hivatala birtokukban, amely kizárná, hogy az Európai Parlament képviselői legyenek. a lengyel hatóságok Tadeusz Csimanszki mentességének hatályon kívül helyezését, felfüggesztését kérték. A hatodik cikk második bekezdése értelmében, és megkaptam egy listát amelyet a jogi szakbizottság készített, amennyiben a jegyzőkönyv elfogadásáig ezzel szemben felszólalás nincsen, akkor elfogadottnak tekintjük. A megfelelő szakbizottság az Európai Parlament által szövege, elfogadott szöveget a 216. cikk negyedik bekezdése értelmében elfogadottnak tekintjük hogyha 24 órán belül legalább 40 képviselő nem kéri, hogy szavazásra kerüljön sorra magát, a szöveget pedig megtalálják. Egyébként a címet pedig az ülés jegyzőkönyvében megtaláljuk. Szerdán a 74. cikk értelmében a megfelelő rendes jogalkotási eljárás keretei között elfogadjuk a jogszabályokat, és ezeket közé tesszük a jegyzőkönyvekben. Most pedig nézzük a napi rend elfogadását. Az elnökök konferenciája 137. cikk értelmében november 13-án elfogadta a napirendet, és ezt a napirendet kiosztottuk. A zöldek frakciója közölte, hogy az Európai Bizottság egy nyilatkozattával kapcsolatban szeretnének állást foglalni. Elnök úr, az eljárásról is szeretnék a többi és pénzügyi keretre vonatkozó szavazásról is szó van. Két különböző dologról van szó. Majd akkor, hogyha a szerdáról beszélünk, csak azt akartam mondani, hogy ott kértünk szót. Ott jelentkeztünk. Hon Bendit úr mondja az elnök,